Colleagues. Sorry, that's fine. Colleagues, please. Kedves kollégák! Mint már láthatták, a szavazást ekkorra időzítettük. Köszönöm, hogy eljöttek írek, de, de csendet kérek a KONT bizottsággal tartottunk egy közös ülést az unió pénzügyi érdekeit érintő csalás elleni büntetőjogú eszközökkel folytatott küzdelemmel. De most már a LIBE ülésre került sor, és megvan a LIBE szakbizottságnak a saját napirendje is. Vannak bejelentéseim. Először is az, hogy a Bécsi alapjogi ügynökséghez tett látogatás 2013. februárjában azt elhalasztottuk, tehát az erről szóló beszámolást, és a másik bejelentésem, hogy Roberta Metzola, a maltai új teljes jogú képviselőt szeretnénk itt ötvezelni, itt a jobbomon, tehát ő most a LIBE szakbizottságnak új tagja, és egy új pót képviselő is van, Franco Frigo, olaszországi képviselő, az SSD, SND, tehát a Szocialista és Demokrata frakciónak a képviselő. És új jelentéstevőket is kinevezzük, Carlos coelho aki a külső tengeri határoknak a felügyeletéről ez fog jelentést készíteni. Aztán Veronik Mátyó, Mátyő, aki az illegális fegyvergyártás és kereskedelem jelentésteve lesz, amely a nemzeteken átnyúló szervezett bűncselekmények nem ENSZ megállapodásával kapcsolatos, végrehajtásával kapcsolatos. Ezen kívül az elektronikus ülés dokumentumok rendszerét is beindítottuk, és egyelőre négy bizottság kapja ezeket. Sajnos a mostani ülésen néhány nyelven hiányzik a tolmácsolás, bulgár, cseh, dán, e, észt, litván, lett, szlovák és szlovén. Sajnos a teremnek a korlátai nem tették ezt lehetővé, hogy ezeken a nyelveken foglalkozzunk. Nos, a negyes, négyes napirendi pont következik, remélem mindenkinek megvan a szavazókártyája. Jó. Nos, tehát akkor te felédisz kolléga, nekem nincs itt a kártyám. Jó, ezt figyelembe vesszük. Nos, akkor IMCO módosítók az EU kiberbiztonsági stratégiájáról szavazunk, a nyílt és biztonságos kibertérről. Nos, e, tehát a LIBE módosítóiról szavazunk ezzel az állásfoglalással kapcsolatban. És én ezeket a Liber szakbizottság nevében nyújtottam be. Na, ha készen állunk, akkor elkezdjük. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Három, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva négy mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elutasítva? Ellenőrizzük? Ellenőrizzük? Nem, nem kell. A, tehát az ötös mellette ellene tartózkodás. Most úgy láttam, hogy elfogadtuk. Ellenőrizzük ellenőrizzük az ötöst, megnyitom a szavazást, lezárom, Huszonkettő mellette, huszonkettő ellene. Nem működik, nem működik. No, jó, a szocialistáktól és a golyétól van egy-egy plusz, kell mind a kettő mellette, és egy ellene. Akkor egy szavazattal elszavaz, elfogadtuk. Tehát a 24-23-mal szemben. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ugyanaz a többség. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. nyolcas. Ellenőrizzük a nyolcast. Egy kettő három indul. Most már lezárom. 22 mellett és 25 ellene, tehát akkor elutasítva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 10-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 24-23-mal szemben elfogadtuk. 11-es mellette. Nem, nem, okafogyottá vált a 10-es miatt. Elnézést. 12 mellette. Ellene. Tartózkodás. Megint csak ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 22-25 évvel szembe elutasítva. 13 mellette. Ellene. De megint ellenőrizzük. Egyre szorosabb. Nos, ellenőrizzük a 13-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-22-vel szemben elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk. 16 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Nos, ellenőrizzük a 16-ost, megnyitom a szavazást, lezárom. Huszonhárom, huszonöttel szemben elutasítva. 17 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 18-as, megnyitom a szavazást, lezárom. 19-29 szemben elutasítva. 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás ellenőrzzük a 20-ast. Megnyitom a szavazást, lezárom, 21-26-tal szemben elutasítva. 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ugyanazzal a több, többséggel. Jó, hát akkor ellenőrizzük a 21-est. Megnyitom a szavazást. 21-26. Lezárom. 24, 24-el szemben. Akkor egy plusz. Tehát akkor egy mellette szavazó, akkor 25-24-el szemben elfogadjuk? Jó. Akkor 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 23 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük a 25-öst. Megnyitom a szavazást. Most lezárom. 26-22-vel szemben elfogadtuk. 27 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 21-26-tal szemben elutasítva. 28 mellette ellene ellenőrizzük. 28-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. 22-26-tal szemben elutasítva. 29 mellette ellene tartózkodás Hát úgy látom, hogy elfogadtuk. 20, 31 mellette. Ellenőrizzük az előzőt? Jó, ellenőrizzük a 29-et. Nagyon megosztott a szavazás, tehát ellenőrizik állandóan. Jó, tehát akkor megnyitom a szavazást a 29 esek kapcsolatban, lezárom. 22-26-tól szemben, tehát elutasítottuk. Jó, hát akkor jobb, hogyha ellenőrizzük nem elég helye, kezet emelnek föl. Így nem könnyű. 31 mellette. Ellenőrizzük a 31-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 16-20-32-vel szemben elutasítva. 32 nem. 30-as. Elnézést. Megnyitom a szavazást. Most zárom le. 12-29-el szemben elutasítva. 32, megnyitom a szavazást. Most lárom le. Most elutasítottak. 33, Megnyitom a szavazást. Most lezárom. Tizennyolc 29 el szemben elutasítva. 34, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 35, megnyitom. Most lezárom. Elfogadtuk. 36. Megnyitom, lezárom. Elfogadva. 37, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 38. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 39. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 40. Megnyitom. <laughs> Jó, ez lezárom. Elfogadtuk. 41. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 42. Megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. 43, két részes, első rész, megnyitom. Elfogadva. Második rész, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 44. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 45. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 46. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 47, megnyitom, lezárom, elfogadva. 48, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 49, megnyitom, lezárom, elfogadva. 50, Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 51. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 52. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 54, bocsánat, 53, megnyitom, lezárom, elfogadva, 54, visszavonták, 55, megnyitom, lezárom, elfogadva. 56, Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 57. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 58. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 59. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 60. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 51. Ha, bocsánat, 61. Megnyitom, lezárom. Elutasítva. 63. Megnyitom, lezárom. Elfogadva. 64, akkor fogyottá vált. 65, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 66, megnyitom. Lezárom elfogadva. 62, megnyitom, lezárom, elfogadva. 67, megnyitom, lezárom, elutasítva. 68, megnyitom, lezárom, elutasítva. 69, megnyitom, lezárom, elfogadva 70, megnyitom, lezárom, elfogadva 71, megnyitom, lezárom, elfogadva. 72. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 73. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 74. Megnyitom. Lezárom elutasítva. Megnyitom, 77-est, lezárom, elfogadva. 78, megnyitom, lezárom, elutasítva. 75, megnyitom, lezárom, elfogadva. 76, megnyitom, lezárom, elutasítva. Verkát asszony, látom, jó, tehát akkor mégis elfogadtuk. <laughs> Szerencséje van. 79 mellette Megnyitom, lezárom. Hát, ez is nagyon szoros, elfogadva. 81, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 83. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 80. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 84. Tessék. Egy kis szóbeli módosító van ehhez, ez az enyém. A Eurojust helyett én a Europol szavakat javaslom. Tehát csak egy kicsi szóbeli módosító. Valóban, mondja az elnök, ez egy kis... Valóban egy picike kis szóbeli módosító csak három betű különbséget jelent. Egyetértünk a módosítóval? Jó, akkor szavazunk róla. 84, megnyitom a szavazást. Lezárom. Kriákosz ellene? Na, akkor elutasítottuk. Jó, akkor a 85, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 86, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 87, Két részes, egy része, első rész, lezárom, elfogadtuk. Második rész, megnyitom, lezárom, elutasítva. Nos, Kiriakos hogyan dönt? Akkor elutasítva. 80 88 és 90. Ezek azonosak. Ezekről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. Huszonkettő, huszonnégy elutasítva. 89, két részes, első részről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. Második rész, megnyitom, lezárom, elutasítva. Világos az eredmény. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 92, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 94, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 93, megnyitom, lezárom, elfogadva. 95, megnyitom, nem, nem, nem. Kilencvenhat. Megnyitom. Lezárom. Ez azt jelenti, hogy elfogadva. 95, megnyitom, lezárom, elutasítva. 97, megnyitom, lezárom, elutasítva. 98, megnyitom, Lezárom. Elfogadva. 99. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 100. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Nagyon szépen köszönöm. Pont időben befejeztük. Köszönöm mindenkinek az együttműködést. nem lesz záró szavazás, mert ez az IMCA jelentésnek a módosítóiról volt ez a szavazás. Köszönöm. Because it was pretty close a number of times, which, I mean, the only way to sort it out without checking, check, check, check, yeah, was to go right away for the electronic. That was the quickest. Oh,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 Deuxième opportunité. Venga, vamos. Colleagues. Kedves kollégák, megyünk tovább. Rátérünk az ötödik napi rendi pontra. És itt semmi másról nincs szó, mint a számítási vagy a számítástechnikai felhőbe rejlő potenciál felszabadítása. Judith Sargentini, az előadó, felszabadítjuk a felhőt, húha! Emlékezzünk arra, hogy volt egy ülésünk február 20-án, amikor is először cseréltünk eszmét erről a kérdésről. Volt egy hatásköri konfliktus az ITRE, Juri és a LIBE között, ezt megoldottuk áprilisban. A LIBE rendelkezik hatáskörrel adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban, a felhő alapú számítás technikának az alapjogokra gyakorolt hatása tekintetében, illetve a bizottság dokumentumában büntető ügyekben, rendőri és igazságügyi együttműködést érintő kérdésekben. Judit Sargentini asszony fogja most ismertetni a véleményét. Köszönöm, elnök úr! Kicsit türelmüket kérem ma, mert eh, éppen, hogy csak eh, fölkeltem az ágyból, hollandul beszélek, beteg vagyok, alig eh, nehéz érteni valószínűleg, amit mondok. Itt van előttünk, hogyha kicsit talán halkabban lennének, halkabbak lennének a kollégák, azt nagyon megköszönném. Tehát Szargentini asszony segítséget kér, és megérdemli, hogy segítsünk neki, úgyhogy kérem kollégák, maradjunk csöndben. Köszönöm, elnök úr. Normál esetben milyenkor mm, rezelésten a tovább beszélek, de ma nem megy ez könnyen. Itt van tehát előttünk az 50 cikkkel kapcsolatos vélemény. Most, hogy az eljárás mi lesz az itrével, azt itt elvesztettem a fonalat, de az teljesen világos, hogy a kommunikáció az Európai Bizottság részéről a e, cloud computing kapcsolatban eljutott az Európai Parlamenthez. Az IMCO szakbizottságban már szavaztak egy véleményről, e, mi ezzel most e, foglalkozunk, és hagyd mondjam el, hogy június 10-éig, déli 12 óráig lehet módosítókat benyújtani. És az egész hét tulajdonképpen a felhő alapú számítechnikák számítás technikáról folyó vita jegyében zajlott. Volt egy workshop Cloud Computing and Security címmel, Azután lesz egy meghallgatás, a, a potenciál felszabadítása a felhő alapú számítástechnika területén, stb. Én abból indulok ki, hogy a cloud computing eh, hozzájárulhat eh, az európai gazdaság fejlődéséhez, de nagyon jól kell beágyaznunk ezt. Gondoskodni kell arról, hogy az európai felhő egy biztonságos felhő legyen, ahol az emberek, a vállalatok és az állami intézmények eh, adatai biztonságban vannak. Ez vonzóvá kell tenni az Európai Unión kívüli emberek és vállalatok számára is. Ők is azt kell, hogy gondolják, hogy itt nagy védelmet kapnak az én adataim. Egy rövid véleményben figyelmet kértem arra, hogy megfelelő módon kell kezelni, vagy különös figyelmet érdemelnek az állami hatóságok adatai, mint az adóhatóság, vagy lakosság nyilvántartási rendszerek, bankok, biztosítók, iskolák különösen érzékeny és nagy védelmet igénylő adatokat, kez, adatokat kezelnek. Kérjük a bizottságot, hogy a cloud computing kapcsolatos kommunikációját tovább mélyítse el, és az európai alapjogok mentén határozza meg, dolgozza ki a az adott védelmi irányelv rendelkezéseinek a maximális figyelembevételével. Az egyik utolsó pont a véleményemben az, hogy felhívom a figyelmet arra, hogy meg kell védeni az európai vállalatokat az Európai Unión kívüli adat megszerzések ellen, volt egy meghallgatás, ahol szakértők elmondták, hogy nem csak bűnözők ellen kell védelmet biztosítani, akik esetleg hozzá akarnak férni a személyes adatainkhoz, hanem a saját és harmadik országok beli államokkal szemben is, akiknek még jogalapjuk is, vagy törvényi lehetőségeik vannak eh, arra, hogy az adatainkat felhasználják nagyon fontos tehát, hogy ez ellen, eh, eh, ők általában a terrorizmus elleni harcra hivatkoznak ilyenkor. Az Európai Unió 96-os eh, rendelete megtiltja külföldi hatóságokkal való együttműködést, hogyha ezek olyan tevékenységet folytatnak, amit mi büntettendőnek tartunk. Például emlékeztetnék a kubai kereskedelemmel kapcsolatos bolykotra, amit az Európai Unió megtilt, és e, a felhő alapú informatikával kapcsolatban is valami hasonló rendelkezésekre lesz szükség. Végül az utolsó pont e, a hálózat semlegesség kérdése. Az Európai Bizottság megígérte, hogy majd nyár körül beterjeszt egy javaslatot a hálózat semlegességről. Ez kulcsfontosságú, hogyha az EU a cloud computing területén előre akar lépni, akkor nagyon fontos, hogy minden vállalat fair lehetőséget kapjon arra, hogy a kezdeményezéseit ki tudja bontakoztatni. És végül egy legutolsó megjegyzés. Ez az, ezt a véleményt természetesen összefüggésben kell látni azzal a vitával, amit az új adatvédelmi irányelvről folytat le a mi bizottságunk az árnyék előadókkal is még fognak benyújtani módosítókat, én is, hogy egy kicsit ezt a véleményt feltöltsük még némi hússal, tartalommal. Köszönöm szépen. Egyelőre mikrofon nélkül beszél az elnök úr. Akkor hallgassuk meg a képviselőket, itt egy véleménytervezetet vitatunk meg, és kérem a bizottság képviselőjét is, hogy nyugodtan szóljon, ha kíván, de kezdjük inkább a képviselőkkel. Kiriakosz Trantafilidis az első képviselő, aki szót kap. Kiriakosz Szárgentin is jól, jól hangzik, jó lenne. Elnök úr, köszönöm szépen Sargentini asszonynak a véleményét. Olyan kérdésről írt, amit nem könnyű kezelni, de azért meg fogjuk próbálni. A parlament véleménye nagyon fontos, hiszen úgy tűnik számomra, hogy a bizottság közleménye kicsit egyoldalú, talán így fogalmaznék nem említi meg azokat a kihívásokat és kockázatokat, amelyek összefüggnek a felhő informatikával. Örülök annak, hogy Sargentini asszony az ő véleményében már beszél ezekről. Valóban szólni kell a kockázatokról, és intézkedéseket kell javasolni, adatvédelemmel összefüggő jogok, adatok határon átnyúló, továbbítása eh, kérdésével kapcsolatban. És valóban az elfogadásra kerülő adatvédelmi irányelv eh, alapján kell megítélni, hogy elfogadhatóak a kockázatok. Jelenleg az USA hírszerzési adatokat gyűjt, és ezeket rutinszerűen beviszi a felhőbe, tehát EU-s állampolgárok adatait beviszi a felhőbe, különösebb indok nélkül. Meg kell kérdeznünk azt, hogy a véleményben hivatkozott rendelet ezzel mennyiben tud javítani. És az Európai Bizottság véleményét is kérném erről. Köszönöm, Triante Filidis, illetve Feldasszony. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a tervezetet, amit Szargentini asszony ismertetett, és nagyjából el tudom fogadni. Módosítókat majd benyújtunk csak azért, hogy kicsit mélyítsük és tartalmasabbá tegyük a szöveget. Évek óta külföldi kormányok hozzáférnek európai adatokhoz, és ez egyre intenzívebbé vált a felhő elterjedésével. Persze nem akarjuk az innovációt leállítani, sőt, ennek az ellenkezője igaz, ebből hm, profitálnunk kell. Soha nem fogom megtagadni, illetve nem megtagadni azt, hogy az Európai Bizottság itt hagyja magát megfélemlíteni, és hagyja azt, hogy az amerikaiak hozzáférjenek az adatainkhoz, bevigyék ezeket a felhőbe, bírósági határozat nélkül. Eljött az ideje annak, hogy az Európai Bizottság ennek a jelentésnek az alapján kezdjen el tárgyalni az amerikaiakkal. És tényleg itt az ideje annak, hogy a bizottság tegyen valamit, védje meg a jogainkat, az érdekeinket nem kell megvárni az új adatvédelmi jogszabály elfogadását, ez egy mítosz. A bizottság már most is felléphet, ma is cselekedhet, itt csak a kölcsönös tiszteletre van szükség az Atlanti-óceán két partján és itt nem csak az USA-t kell említenünk, hanem más országokkal kapcsolatban is igaz ez a felvetés. A felhő az egy fantasztikus dolog, csak biztosítani kell, hogy a jogaink védelmet élveznek az offline világban is, és a felhőben is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Intfeld asszony. Szipel asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon köszönöm a jelentéstevő asszonynak a munkáját. Már össze is ültünk korábban is azért, hogy ebből a nagyon nehéz témáról beszéljünk, hogy kitaláljuk, hogy ezen a speciális területen milyen alapokból indulhatunk ki. Azt gondolom, hogy Szargentini asszony említett is egy központi kérdést a cloud computing területén a lehetőségekről, de azért a kockázatokról is beszélnünk kell, hiszen ez nem jelent mást, mint hogy nem az én számítógépemen, hanem valahol a világ más táján tárolják az én adataimat. És hát itt azért lényeges, hogy vannak nagyon érzékeny adatok is, például az áramszolgáltatás, adó adatok, egészségügyi adatok területe, amelyek nagyon kockázatosak, nagy érzékenységűek, és ezért beszélnünk kell arri, arról is, hogy hogyan tudjuk ezeket az adatokat különböző irányelveken túlmenően is valamilyen módon biztosítani. És éppen ezért nagyon fontos Infeld asszony által elmondottak szerint is, hogy vannak olyan államok, amelyek bizonyos törvényekkel, illetve vannak országok, ahol még ráadásul nem is törvények segítségével hozzá tudnak férni az ilyen nagy érzékenységű adatokhoz, ahol ezek el vannak mentve és tárolva vannak, de hát éppen ezért nagyon fontos az, hogy éppen az ilyen nagy érzékenységű adatok esetén növeljük a felelősségét azoknak, akik ezeket az adatokat ezekbe a felhőkbe eh, informatikai felhőkbe tárolják, eh, kihangsúlyozzuk, és hogy gyakorlatilag az adatmentés és feldolgozás terén azért még azt gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy a cloud computing valóban a legmegfelelőbb eh, megoldása erre. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas vita lesz. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Köszönöm. Cicstra úr, gondolom jól ejtettem ki, Cicstra? Igen, jól ejtette ki, elnök úr. Frizlandban, otthon, ahol lakom, így ejtik ki. Köszönöm szépen, elnök úr. Sargentini asszonynak szeretnék gratulálni a kiváló munkához. Azt hiszem, hogy minden fontos dolog szerepel benne, a e, biztonság, az adatvédelem, stb. Majd az adatvédelmi irányel kontextusában is e, persze meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést. De lenne egy kérdésem. A e, zavarok esetén a növeke, megnövekedett biztonság, erre ez mit gondol? Tehát milyen zavarokra utalít hogy eh, ha valamilyen eh, berendezések eh, vagy nagy rendszerek zavar, rendszerzavarok lépnek fel, hiszen itt nagyon nagy a különbség a felhő alapú technika és a hagyományos technika között. Azután, hogy nagyon oda kell figyelnünk az állami hatóságok, hivatalok használatára. Nos, ebben az értelemben a nyújtott közszolgáltatások kapcsán Nyilvánvalóan, hogy a polgárok által a hatóságokkal szemben támasztott követelmények is a biztonsággal is összefüggnek. Vajon az Európai Unióban mennyire biztonságos az adatok feldolgozása, kezelése, hogyha ez nem tagállamban, hanem, hanem külföldön, vagy EU-n kívüli országban történik, a parlamentet ez is kellene, hogy érdekelje, és hogy ilyenkor a parlament kap-e valamilyen tájékoztatást. Ezt is még vizsgálni kellene. Még két pont, és ezek lesznek az utolsó megjegyzéseim. Felmerül mindig bennem, hogy mi a jogalapja ennek a libében talán erről is beszélnünk kellene. Általában az alap, jogalapot a szubszidiaritás elve alapján határozzuk meg, hiszen a ilyen javaslat megalkodása kapcsán mindig fel kell tenni ezt a kérdést, és már van az internetes szolgáltatásra, a remote service-re, a távszolgáltatásra vonatkozóan jogszabályunk, ez mit tesz ehhez hozzá. És kicsit aggódom a 41. cikk alkalmazása miatt, hiszen ez egy harmonizációs cikk a belső piac vonatkozásában, és jelenleg nem vagyok meggyőződve eh, arról, hogy, arról, hogy eh, jó-e ezt a cikket jogalapnak alkalmazni, bár ezt eh, sokszor megtesszük mindenképpen az utolsó két, két pontra vonatkozóan módosítókat fogok benyújtani. Köszönöm. Köszönöm szépen, hosszúr. Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm a jelentéstevő asszonynak is ezt a nagyon rövid és tömör jó jelentést ugye mindig összefüggést kell látnunk egy részről az adatvédelem területével kapcsolatban, és ezt üdvözlöm is, hogy ez már el is hangzott, de természetesen itt nagyon messze menően az adatvédelmi alap rendelet területén is azért dolgozunk, és vigyázzunk arra, hogy ez azért abban a területben tartozik, és persze az adatvédelem területe nyilván nagyon jó, hogy itt megemlítése került, de azért véleményem szerint ez egyébként magától értetődő is. Egy másik különbség tétel a fogyasztók oldaláról történő megkülönböztetés, és ez is az adatvédelmi irány illetve rendeletben is már igyekszünk Filip Albrechtel együtt a felelősségeket és a jogosultsági területeket ebben az új komplexumban, tehát a szerződéses viszonyok terén is, és a különböző adat alanyok figyelembevételével is egy kicsit jobban hozzárendelni az új viszonyoknak megfelelően, és éppen ezért ez a jelentés azt gondolom, hogy már nagyon is ezeket az új dolgokat nagyon jól figyelembe vesz és reflektáráljuk. De és annak is örülök, hogy megemlítésre kerül az adatokhoz való hozzáférés az egyes hatóságok és akár tagállamok részéről. De én azt gondolom, hogy ez a kérdés, ez nem csak azt az informatikai felhőt érintő probléma, hanem ez egy általános probléma, amit egyébként nyilván ebben a jelentésben is meg lehet említeni, de azért, hogy ez csak erre az informatikai felhőre korlátozódna, azt azért nem gondolom, hogy ez így lenne. És ezért végig kellene gondolnunk persze, hogy mi az, amit megengedünk, mi az, amit nem szeretnénk már megengedni, ezért az ötös pontban, a második alpontban én még akár itt be is iktatnám azt, hogy akár ne csak bűnüldözési szempontból, hogy lehessen, vagy éppen, hogy ne lehessen hozzáférni ezekhez az adatokhoz. És az első al bekezdésben pedig én úgy fogalmaznék, hogy véleményem szerint ez magától értetődő, hogy az alapjogokat, illetve az adatvédelmi alapjogokat természetesen figyelembe kell vennünk, meg kell őriznünk. Tehát azt gondolom, hogy véleményem szerint ezek felesleges megemlítések itt, hiszen nyilván nem ártanak, ha szerepelnek itt, de végsősoron feleslegesek. De végsősoron azt gondolom, a, a Libe Bizottság nézőpontja szerint ez egy nagyon jól sikerült jelentés, és nagyon köszönjük. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Hogyha más képviselő nem kíván most hozzászólni a vitában, akkor azt javaslom, hogy talán a bizottság vagy a tanács képviselője szeretnének mondani valamit. Igen, bizottság, parancsoljon. Köszönöm. Medeirosnak hívnak, a DigiConnect dolgozom, én képviselem a bizottságot ebben a ezzel a dossziéval kapcsolatban. Nem tudom, hogy az igazságügyi főigazgatóságbeli kollégám itt van-e, ők is, és a piac, a market főigazgatóság is részt vesz a munkában. Mindenekelőtt köszönöm a lehetőséget, hogy a bizottság reagálhat a LIBE tervezetére. Üdvözöljük a legtöbb megállapítást, amelyet a véleménytervezet tartalmaz. Szeretnék most pontonként végigmenni és reagálni a dokumentumban foglaltakra. Nincs vita a tekintetben elfogadott, hogy a szám, felhő alapú számítás technika, a gazdaság növekedése, a versenyképesség, a munkahelyteremtés szempontjából pozitív, jó dolog. Úgy gondolom, hogy ez széles körben elismert, ezzel nem is kell foglalkoznunk. De itt az első pontban van egy hivatkozás jelentős kockázatokra és kihívásokra. Azt mondom, igen, vannak kockázatok és kihívások, de ezek nem annyira jelentősek. Vannak az alapjogokkal kapcsolatos kockázatok és kihívások is, igen, ezt elfogadjuk, ezt a megállapítást. Ugyanakkor az első pont végén, amikor meghibásodásokról, disruptionsről beszélünk, ez szerintünk itt nem releváns. Sőt, a felhő alapú informatika kapcsán még kevesebb esély az ilyen zavarokra, meghibásodásokra, mint a hagyományos környezetben. Az EU jogszabályi maradék, maradéktalanul vonatkoznak a felhőalapú szolgáltatásokra, szerepel a kettes pontban, igen, ezzel teljesen egyetértünk. Harmadik pont. Itt szó van a felek kötelességeiről és jogairól, többes számban. Felek, tehát legalább két fél vesz részt a cloud computingben, a felhasználó és a szolgáltató. A szolgáltatók kapcsán is többféle szolgáltató létezik. Adott itt arra van szó, hogy a szolgáltatásokat nyújtók végeznek adatfeldolgozó tevékenységet. Szerintem itt az értéklánc mind a két szereplőjét meg kellene említeni. Negyedik pont hangsúlyozza, hogy különösen figyelmet kell tanúsítani a hatóságok általi igénybevétel esetében. Itt hatóságok, állami szervezetek munkáját az Európai Felhőpartnerség keretében kell néznünk, és az, EU kezdem, az Európai Bizottság kezdeményezése a nem kereskedelmi és kereskedelmi célú közbeszerzésekre vonatkozóan is rendelkezik, rendelkezik szabályokkal. Azután azt olvasom én, hogy nem lehet garantálni és megelőzni ezt. Például nem tudom gratulálni hogy a, nem törnek be a házamba. Ez illegális, és tehetek lépéseket ezzel szemben, de senki sem tudja garantálni, hogy ez meg fog történni. Tehát ezért azt javasoljuk, hogy valamilyen fajta valószínűség, tehát a kockázatnak valami valószínűséget vagy enyhítő intézkedéseket vessük be. Az ötös pontot illetően Örülök annak, hogy azt hallom, hogy a bizottság egy közleményt készít a felhő alapú kommunikációt illetően. És szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ennek a közleménynek a végén van egy mondat, amely azt mondja, hogy 2013 végére a stratégia haladásáról tesz egy jelentést, és újabb köz, kezdeményezéseket is javasol. Tehát úgy tűnik, hogy szeptember óta a bizottság aktívan foglalkozott ezzel az anyaggal, különböző érdekelt feleket, főigazgatóságokat bevont. Tehát Tehát az öt pont az egyik, az iránymutatások a teljes megfelelőség céljából. A kollégák a főigazgatóságban most kezdték el ezt a munkát. Aztán azok a feltételek, ahogy hozzáfér, amelyek alapján hozzáférhetnek a bűnöldöző szervek az adatokhoz igen, ez az igazságügyi főigazgatóság hatáskörébe tartozik. Aztán biztosítékok, a külföldi és a hazai szerveket illetően. Igen, legyenek biztosítékok, jogi, technikai biztosítékok, de talán konkrétabban meg kell nevezni, hogy milyenekre van szükség. A következő, hogy a szolgáltatás és a hálózat semlegességét biztosítsuk. Ez nagyon fontos, ugyanakkor ez nem felhő specifikus. Ez egy sokkal szélesebb körű téma. Beszélhetünk erről, de hát azért ez nem kifejezetten csak a felhőkre tartozik. Végül pedig a jogi tartalomhoz való hozzáférés, de hogy ez ne sér, sérüljön. És a bizottság itt is előrelépéseket tesz. Szeretnék még rámutatni valamire, és pedig nemzetközi párbeszédet indítottunk, különösen az amerikai kollégákkal, és mint tudhatják, a, a transatlanti befektetési partnerségi kapcsolatnak a különböző kérdéseivel foglalkozunk, olyanokkal is, amelyek itt felmerültek. Ennyi, és nem tudom, hogy akarnak-e még a bizottsági kollégák hozzátenni valamit. Nem. Nem szeretnének? Köszönöm szépen. Elnök, nem sokára le kell zárnunk ezt a témát, mert ennyi időnk volt rá, de az adatvédelmi biztos felügyelő Peter Hastings is itt van, és a munkatársa is. Szeretném kérni, hogy röviden szóljanak hozzá, mert Sargentini asszony is még a jelentéstevő is hozzászól. Elnök úr, csak egyetlen rövid megjegyzésem lenne az ötös ponttal illetően, tehát hogy milyen feltételek mellett lehet az adatokhoz hozzáférni, jogi adatokhoz. Mint ahogy a kollégám is mondta, ez egy nagyon fontos kérdés, horizontális jellegi. Ez nem egy új terület, hanem arról szól, hogy hogyan kell tárolni az adatokat. A nemzeti törvényekben már megszabták, hogy milyen feltételek mellett történik ez előtt. Hogyha nem azokon a területeken vannak, ahol a a bűncselekmény megtörténik, akkor a budapesti megállapodás alkalmazandó. Tehát ezt a horizontális kérdést talán máshova kellene tenni. Elnök, köszönöm szépen. Az ír soros elnökség a tanács nevében nem tudom, hogy akar-e hozzászállni, nem. Akkor Szargentini asszony összefoglalja. Köszönöm, elnök úr. Egy általános megjegyzéssel kezdeném. Mindenki azt mondja, hogy horizontálisabb megközelítést kell alkalmazni a cloud computinggal kapcsolatban. De ez igaz, ez a vélemény egy válasz az Európai Bizottság közleményére, amelyben nagyon korlátozott keretek közé helyezi a cloud computingot. A LIBE most arra tesz kísérletet, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen más szempontokat is meg kell vizsgálni, ahogy, hogy, ahhoz, hogy biztonságossá váljon a felhő alapú számítástechnika. Most megpróbálok válaszadni a felvetésekre. Trianti Filidis kollega, nagyon köszönöm a támogatását. Úgy gondolom, hogy valóban egy hullámhosszon vagyunk. Inet Feldasszony, a liberálisok képviselője felhívja a figyelmet arra, hogy az amerikai, vannak amerikai jogszabályok, például a FEJSZA, amit szintén megemlíthetnék. Hát még más, sok ország van a világon, akikkel kapcsolatban felvethetjük ugyanezt a kérdést, hogy hogyan kaphatnak adatokat az Európai Unióból. Cipel asszony, önnek is köszönöm. Korábban is mi már beszélgettünk, és azt hiszem, hogy nagyjából ugyanazt gondoljuk. Szentszel úr több konkrét kérdést tett fel. Az egyik a meghibásodásokkal kapcsolatos kérdés. Itt még valamit az előbb elfelejtettem ezzel kapcsolatban megemlíteni. A cloud computinggal nő a veszélye annak, hogy valami meghibásodik, vagy hibák, zavarok lépnek fel, és hogyha ez bekövetkezik, akkor ezek nagyon nagy hatások lesznek. Ez a too big to fail esetére hivatkozhatunk. Itt is talán hallották, hogy pár héttel ezelőtt az ING bank Hollandiában egy hacker támadást szenvedett el, és az egész internetes fizetési forgalmat is ezt érintette, például az én számlám is befagyott. Too big to fail, ugye? És ezzel mindenképpen számolnunk kell. Ezért úgy gondolom, hogy a kritikus infrastruktúrának különösen fontos, hogy nagyon nagy figyelmet szenteljünk saját tagállamban, vagy azon kívül, de az Európai Unióban információk, adatok tárolása. Ez volt egy felvetés. Nos, hogyha az adatvédelmi irányelvet alkalmazzuk, akkor ez nekem nem tűnik olyan problémának az, hogy hol történik az adatok tárolása, de még extra kéréseink lesznek. Ezzel kapcsolatban de nem látom ezt problematikusnak. Harmonizáció, jogalap, szubszidiaritás elve, ezt is megemlítette a bizottság képviselője. Az Európai Bizottságnak van egy közleménye, amely ezekben egy gazdasági előnyt lát, és gazdasági előnyöket azért mindig be kell ágyazni olyan szabályrendszerbe, amelyben enne, ez meg megfelelően működik, és tényleg gazdasági előnyé tud válni. De Fossz úr, azt mondanám, hogy nem minden érzékeny adat, személyes adat. Az adatvédelmi irányelv konkrétan említi a személyes adatokat, de lehet itt az állam veszélyes dossziékre is gondolni, a közérdeket sértő, tehát más érzékeny adatokról is, rá is gondolunk kell, ezek nem mindig személyes adatok. Az alapjogokat érintő kérdés az önmagáért beszél, de még ami önmagáért beszél, azért azt is meg kell említenünk ismételten. Még két dolgot mondanék a DigiConnect képviselőjének a felvetésére aki azt kérdezi, hogy a garancia technikai vagy jogi kellene, hogy legyen. Szerintem mind a kettő. Meg kell védelnünk, védekeznünk kell az ellen, hogy a bűnözők hozzáférjenek a, az adatokhoz. Ez jogi védekezésre is szükség van a saját hatóságaink és külső harmadik országbeli hatóságok révén is. is volt még? Megkérdezte, hogy itt a jelentős kockázat talán nem helyén való. Nos, az előbbi példám szerintem jó volt. Hollandiában ugye akkora volt ez a bankban, bankban a zavar, hogy nem tudta kifizetéseket bonyolítani a számlákról. Köszönöm, elnök és várom a módosítókat. Köszönjük szépen, Szargentini asszony, hogy ilyen erőfeszítéseket tett, hogy a helyzetének a nehézségein átlépett, hogy ezt a nagyon összetett technikai innovációt témájával foglalkozzon. Tehát nem csak a technikai, hanem a jogi következményekkel is foglalkozik a parlament. Köszönöm szépen, és mint mondtuk, kicsit késlekedve jön a következő napi rendi pont, és üdvözöljük az Európai Adatvédelmi Biztosnak két, irodájának két képviselőjét, magát az Európai Adatvédelmi Biztos Peter Hastings urat, és és Buttarelli helyettes biztost. Szeretettel üdvözöljük őket, és örömmel hallgatjuk meg az előadásokat a 2012-es éves jelentésről, és nem pazaroljuk az időt, és el is kezdjük és a következő 40 percben, legalábbis ennyit terveztünk rá, meghallgatjuk az előadást, és utána vitát folytatunk. Köszönöm szépen, elnök úr! Az éves jelentést a Libe Bizottságban bizonyos okokból mutatjuk be. Ez egy nagyon fontos esemény számunkra. A jelenlegi EDPS mandátum hatáskor januárban lejár, EDPS az adatvé, Európai Adatvédelmi Biztos, Épp ezért ez valószínűleg a legutolsó éves jelentés, amelyet mi állítottunk össze. A következő, a 2013-as jelentés már az utódunk feladata lesz. Szeretném azzal kezdeni, hogy 2012-ben, amely egy nagyon forgalmas év volt, nagyon produktív, külön erőfeszítéseket tettük, hogy a szervezetnek a hatékonyságát és eredményességet növeljük eléggé nehéz körülmények között. Stratégiai felülvizsgálatot tartottunk, a külső és a belső érdekelt felek segítségével, és a külső felek között voltak az önök bizottságának is tagjai, és nagyon hálásak vagyunk a munkájuk munkájukért. Decemberben mutattuk be az eredményeket, és rövid távú, tehát 2013-13-as és hosszú távú ö, ö, alapokat biztosítottak, hosszú távra ez, biztosított ez a jelentés. Meghatároztuk a stratégiai célkitűzéseket, és felvázoltuk a cselekvési tervet. A tavalyi év végén belső eljárási szabályokat állapítottunk meg, egy éves irányítási tervet is, és ennek eredményeként az intézmény teljes érett, érettséget élt el 2012-ben. 2012 során új referencia értékeket állapítottuk meg a felügyelet és a konzultáció területein az EU intézményeknek a száma még mindig növekszik, és épp ezért a felügyeleti feladataink is növekeznek. Épp ezért egyre több adatvédelmi biztossal kell, tisztel kell együttműködnünk. Arra is koncentráltunk, hogy a, ezeknek a hivatalnokoknak a státuszát megerősítsük. És felhívtuk a figyelmet, figyelmüket több témára. Ezen kívül az új végrehajtási politikának, politika kérdéseivel is foglalkoztunk, és az EU intézmények és testületek és sok ügynökség továbbra is előre lépett a meglévő adatvédelmi jogszabálynak a területén, de vannak olyanok, amelyeknek még az erőfeszítéseiket növelni kell. nyilvánvalóan ez legfontosabb a legfrissebb ügynökségek számára. Az új jogalkotási intézkedéseket illetően rekordszámú hivatalos véleményt készítettünk, amelyek az önök érdeklődési területével is foglalkoztak, önök hatáskörébe eső területekkel, és nyilvánvalóan a legfontosabb téma téma az EU adatvédelmi jogi keret volt. Ez még mindig az egyik legfontosabb kérdés a programunkban. Önök megkapták a márciusi véleményt, és azóta is ö, kaptak újabb információkat, amelyeket nyilván megvitatnak. A szabadság, biztonság és jog érvényesülnek a területe szintén nagyon fontos a konzultatív munkánk során, és más témák, mint például a belső piac, a pénzügyi eh, szolgáltatások és az egészségügyi ágazat is 2012-ben többször terítékre került. Aztán a digitali program, digitális programnak a gyors fejlődése szintén eh, nagyon sok jogalkotási javaslatot eh, hozott magával. Tehát nem csak a parlamenttel, hanem a tanácssal is együttműködtünk, és különböző stádiumokban e, a bizottsággal is intenzív módon. Az adatvédelmi jogi keretnek a felülvizsgálata az önök programjainak is az egyik legfontosabb pontja, ezért szeretném hangsúlyozni azt, hogy szükség van erős, határozottabb erősebb védelemre minden szakpolitikai területen, az egész EU-ban. És mivel a technológiai fejlődésnek a hatása egyre növekszik, mindannyiunk akár személyes életében is, jobb adatvédelemre lesz szükség, és bizalmat kell felállítani a vállalkozások a közösség területén. Önök megkapták a különböző üzeneteket, és nyilván ezt hangsúlyozták, hogy mindez nagyon költséges, és úgy látjuk, hogy ezt korai szakaszban megfelelő tervezéssel elkerülhető, tehát akkor nem lesz olyan költséges, segíti a hatékonyságot, és intelligens, fenntartható Európát e, érdem, eredményezne, hiszen a 2020-as stratégia enélkül nem érhető el, tehát az építőkövek már itt vannak előttünk, és a parlamentnek és a tanácsnak megfelelő döntéseket kell hozni. Hogyha a digitális agendáról beszélünk, akkor a felhő alapú számítástechnika és az új technológiák, azok mind nagyon fontosak. Éppen most hallottunk hogy a felhő alapú technikáról. És mi is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel tavaly, és nagyon fontos eredményeket állítottunk össze a további munka szempontjából. Végül pedig az együttműködés az a nemzeti és más adatvédelmi testülettel. Ez a folyamat nagyon fontos lesz az új felügyeleti architektúrában. Tegnap abban a szerencsében részesültem, hogy az Europol eh, jogszabálynak a felelőssével találkoztam, és ez is egy olyan terület, ahol a jó együttműködés megerősíti majd a jelenlegi eh, kapcsolatokat. És most Giovanni Botterelli fog eh, majd rátérni a többi témára. Örömmel fogunk a kérdésekkel foglalkozni. Megkapták a jelentéseket, az összefoglalókat, tehát nem akarom feleslegesen ismételni azt, ami ott már elhangzott. Köszönöm. Köszönjük, Buterelli kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban a 100, ahogy a 140-es jelentésben és az összefoglalóban a részletekkel, az adatokkal mind meg elmagyaráztuk, láthatták, hogy 2012-es tevékenységek mind méretükben, mind hatályukban növekedtek. Most arról beszélünk, hogy az elszámoltathatóság hogyan fog működni a gyakorlatban a jövőben, az adatvédelemmel kapcsolatban. Ezt a megközelítést a felügyeleti rendszerbe is bevitett, bevettük, és a különböző ellenőrzések, különösen az ügynökségek vezetőit illetően elkezdte azt a munkát, amikor azzal foglalkozunk, hogy ezek az eszközök hogyan használhatók az új vezetőség szempontjából, különösen a belső megfelelés az auditok szempontjából. Tehát most megbeszéljük a vezetésséggel, hogy hogyan tudjuk ezeket az eszközöket a mindennapi adminisztrációba bevezetni ez egyszerűsíti majd a jövőben bizonyos formalitásokat vagy administratív terheket, ellenőrzési terheket. Ugyanakkor, még hogyha azt a nézetet fogadjuk el, hogy a testületek elszámoltathatók, akkor is a megfelelést erősebben kell biztosítani. Épp ezért tavaly újból új referenciaértékeket eh, állítottunk fel a különböző tevékenységi körökre. És büszkén mondhatjuk, hogy már is látjuk ennek a politikának az eredményét. A legtöbb intézmény és testület és ügynökség eh, eh, a 2001-es, 45-ös rendeletnek egyre inkább megfelelnek ugyanakkor még vannak olyan területek, ahol lehet még javítani. A különböző területeken iránymutatásokat vezettünk be, és különösen ez év végére az e-kommunikációs tevékenységekkel kapcsolatban az egyének adatainak a feldolgozását és a web oldalakhoz való hozzáférés, és és az adatfeldolgozás biztonságával lesznek kapcsolatosak ezek a az intézkedések elsősorban az intelligens telefonok és a táblagépekkel kapcsolatban. Aztán az adatvédelmi biztosok, tisztviselőknek a segítésére egy szolgáltatást állítottunk föl tavaly, hogy a megfelelést ellenőrizzük. Ennek a feladatnak a konklúzióit egy nyilvánosan hozzáférhető jelentésében foglaltuk össze, és örülünk, hogy az adatvédelmi biztosnak a feladata már jól beleilleszkedett az EU rendszerbe. Épp ezért folytat, folytattuk ezt a munkát. 119 jelentést kaptunk, és ezeket ellenőriztük, és a az előző évhez képest, amikor nagy intézményeket céloztak meg, a tavalyban, tavalyi évben más ügynökségekkel illetett ez. Amikor elkezdtük a munkánkat, akkor ö, ellenőrzéseknek egészen felgyülemlett anyagát kellett megoldalunk. Most ez a fázis a végéhez érkezik, és az új intézményeknek és test, testületeknek elegendő idő állt rendelkezésükre, eh, hogy eh, bejelentéseket tegyenek. Épp ezért idén júliustól csak az új feldolgozási eh, műveleteknek a jelentéseit, bejelentéseit fogadjuk el. Aztán a panaszokat illetően 83 panaszt kaptunk, amelyek közül 40-nek kellett mélyrehatóan megvizsgálni a körülményeit. A vizsgálatok során 15 új intézményt vizsgáltunk meg, és növeljük az a látogatások számát a különböző EU-s intézményekhez, olyan intézményeknek, ahol a megfelelésben hiányosságokat láttunk, vagy pedig a, ki, köz, a kommunikáció hiányát fedeztük fel. Tehát itt akkor a vezetőséget a, arra ösztönözzük, hogy a jogszabályokat tekintsék át folytatjuk majd a célzott vizsgálatokat olyan területeken, ahol a különböző státuszokat szeretnénk ellenőrizni. Aztán a politikai konzultációk során iránymutatásokat hozunk, és, és amikor az adatvédelmi biztosokkal találkozunk, akkor ösztönözzük őket arra, hogy a belső szakértőknek a tanácsait is vegyék, vegyék figyelembe. Nem említettem még a különböző iránymutatásokat, amelyeket tavaly elfogadtunk. A szükségesség és az arányosság területén sok munkát végeztünk, több véleményt is kiadtunk az Európai Kiberközponttal kapcsolatban, és azt az Európollal kapcsolatban és az intelligens határ ellenőrzésekkel kapcsolatban. Ezen kívül tárgyalásokat fog, folytattunk harmadik országokkal az adatvédelmi megállapodásokkal kapcsolatban. Az együttműködést folytatni fogjuk az adatvédelmi hatóságokkal azért, hogy, az egész, hogy egész Európában az adatvédelmet megoldjuk. Ezen kívül a felügyeleti együtt eh, egy, eh, összehangoló csapattal eh, az Eurodac nemzeti hozzáférési pontokkal is foglalkoztunk, amelyel kapcsolatban elfogadtunk egy döntést novemberben. A vám GCA-kkal kapcsolatban egy eh, kézikönyvet állítottunk össze, amely nyilvánosan hozzáférhető. Az új víza információs rendszer összehangoló eh, csoport novemberben tartotta első ülését, és most a feladatuk az, hogy a rendszer beindítását felügyeljék, és megvizsgálják, hogy vannak-e olyan kérdések, például a tagállamoknak a közös feladatai a külső szolgáltatókkal kapcsolatban részei lesznek. Aztán volt egy szeminárium az adatvédelem témájában nemzetközi szervezetekkel, olyan nemzetközi szervezetekkel, amelyek nem tartoznak az adatvédelem hatája alá. Aztán szeretnénk egy új felmérő gyakorlatot indítani, hasonlóan a 2011-es felméréshez kapcsolatban minden EU-s irányítási szinten. De az alapüzenet az minden intézménynek, hogy az adatvédelem az a jó irányításnak állandó része, és figyelembe kell venni az EU alkalmazottaknak a személyiségi jogait. Elnök, köszönöm szépen. Köszönjük Hastings és Botereli uraknak a hozzájárulásokat, és most megnyitom a lehetőséget a hozzászólásokhoz. Aki szeretne hozzászólni, említse, e, emelje a kezét. Um, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Hastings úrnak és Mutarelni úrnak is a prezentációkat és az erőfeszítéseiket. Két rövid kérdésem lenne. Az első, amikor arról beszélünk, hogy a politika alakításában önöknek mekkora befolyása, Ön említette, hogy milyen sok vélemény dolgoztak ki, hányszor konzultáltak. Nos, mérik-e a politika politikai folyamat végén azt, hogy az önök ajánlásait milyen mértékben vette figyelembe a e, parlament és a tanács? A második kérdésem még ennél is konkrétabb. Sokat beszélünk napjainkban a FATKA, amerikai jogszabályról. Sokan szeretnének egy hasonlót látni az EU-ban is. Tudom, hogy az Európai Bizottság és az USA hatóságai között folynak tárgyalások. A bizottság komolyan aggódik a FATKA adatvédelmi dimenziójával kapcsolatban. Nem tudom, hogy az adatvédelmi biztossal konzultáltak-e, számít -e arra, hogy egyeztetnek majd önnel, és egyáltalán mi az, az általános véleménye a fatkáról. Köszönöm, Bronx úr. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy az adatvédelem területén két irányba megy egyszerre a politika. Először is EU szintű vagy tagállami szintű jogszabályok egyre több, egyre jobban korlátozzák a magáncégeket, a magánszervezeteket és az egyéneket. Másrészt az állami szervezetek a terrorizmus nagyon valós veszélyre hivatkozva, amiket nem akarok alábecsülni, egyre inkább beavatkoznak általában is a magánéletbe. Az Egyesült Királyságban például amely kapcsolatban korlátozott a mi felelősségünk. A közelmúltban az teljes e-mail kommunikációra és honlap látogat szolgáltatásokra vonatkozóan alkotott meg egy jogszabályt, két évig ezeket regisztrálják. Nem csak terrorista gyanús személyekkel, hanem mindenkivel kapcsolatban. Nincsenek kivételek. A begyűjtött adatokat azután politikai szervezetek weblapjaira és politikai aktív személyek e-mailjeire is kiterjesztik. Nos, a köztisztviselőket politikai okok miatt rendszeresen diszkriminálják Nagy-Britanniában, és az ilyen rendelkezések nem a terrorizmus elleni küzdelmet szolgálják, hanem a politikai diszkriminációt, ami adott esetben elvezethet egy köztisztviselő elbocsátásához is. Köszönöm. Meghallgattuk a képviselőket. Akkor megint csak az adatvédelmi biztoshoz és helyetteséhez fordulnék. Kihangsúlyozták, hogy mennyire fontos a tagállami adatvédelmi hatóságokkal való együttműködés. Ebben megvan az a lehetőség, amit a Lisszaboni szerződés megalkotásakor alkottak meg. Van tehát egy olyan lehetőség, hogy a stokholmi program megvalósítása sokkal messzebbre fog menni, eljutni, mint ami, ahogyan ezt tervezték, vagy ahogyan jelenleg ez látszik. Az Európai Alapjogi Karta hatályba lépése, azután a magánélet, magánszférához fűződő jogok eh, nagy mértékben befolyásolja az adatvédelemmel kapcsolatos jogok eh, európai fejlődését. Azt látjuk, hogy amikor egyensúlyt kell teremtenünk az adatvédelem és a biztonság szempontjai között. Eh, gondoltunk a PNR megállapodásra, vagy harmadik országokkal eh, ezzel kapcsolatosan eh, folyó tárgyalásokra. Ezek érintik az európai polgárok biztonságát és magánszférához fűződő jogait is, de itt egy renacionalizáció történt, ahelyett, hogy európai szintre emeltük volna ezt, ez visszakerült a tagállamokhoz, akik egyre nagyobb nyomás alá helyezik eh, az adatvédelmi hatóságokat. Ahelyett, hogy eh, az e- európai adatvédelmi hatóságok lépnének. Eh. Nagyon örülnék annak, hogyha az európai adatvédelmi hatóság képviselői elmondanák erről a véleményüket. Hastings úr. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az utolsó kérdését. Erre majd a húzászolásom végén fogok válaszolni. Én feldasszony kérdezte, hogy az egyeztetések eredményeit mérjük-e. Ennek kapcsán eh, néhány dolgot elmondanék arról, hogy milyen módszereket alkalmazunk. Néhány éve alakítottuk ki ezt a módszertant, széles körben alkalmazzuk, jelenleg frissítjük a szakpolitikánkat, és most is benne van ez, tartalmazza már a hatás mérését, az eredményesség mérését. Rendszeresen elemezzük a bizottság programjait, a készülő programokat, egyeztetünk a bizottsággal, föltesszük ezt a honlapja, különböző színekkel jelölve, zöld, sárga, piros színeket alkalmazunk. Tehát nézzük azt, hogy egy elemzés adott esetben többszöri informális konzultációt eredményeze, tehát ebben a szakaszban van egy korai hatás, ezt követi majd a hivatalos konzultáció, a különböző főigazgatóságokkal egyre többet konzultálunk, általában, vagy van, amikor ugyanazokkal, de vannak új résztvevők is. Mérjük azután a tanácsunk hatását az egész jogalkotási folyamatban, a bizottsági szakaszban, de a, a parlament és a tanácsi szakaszban is. Azután az éves jelentésünkben erről írunk is. Idén megpróbáltuk minőségi szempontok alapján ezt lebontani, nagyon jól láthatóan diagramokban eh, ábrázoljuk az elemzésünket, és nagyon biztató az eredmény. Persze nem nyerünk mindig, nem lehet mindig nyertesnek lenni, de azt mondhatnám, hogy nagyon sok területen a mi részvételünk hatása kétharmad, vagy akár 80 százalékos is. Van még valami, amit ma nem említettem? Hadd szóljak erről röviden. Több bírósági eljárásban is részt veszünk, és ezekben többször olyan ról van szó, amiről már beszéltünk, a mi konzultatív szerepünkről például. És a PNR eh, döntés, bírósági döntés óta néhány éve született ez, most eh, eh, van már egy új dimenzió. Ez eléggé közvetett hatása, tehát a mi munkánknak, a bírósági részvételünk kapcsán. A bíróság nagyon alaposan tanulmányoz minden dokumentációt. A Kanó ügy ez nem az USA-val összefüggő dolog. Hogyha ehhez tovább megy, akkor arra számítunk, hogy minket is, tehát info, legalábbis informálisan konzultálni fognak velünk. Ez még eddig nem történt meg, de a 29-es cikk munkacsoport napirendjén ez szerepel, többször is, és mi részt veszünk ezekben a vitákban. Valóban az területen kívüliségnek van itt egy nyugtalanító vetülete, azután meg kell nézni, hogy az arányosság elve tiszteletben van-e tartva, adatvédelmi jogszabályok. Nem akarom azt sem tagadni, hogy köve, koherensebbé kell tenni a különböző európai jogszabályokat, és világos van lehetőség az esetleges szélsőséges megfogalmazásoknak is. Az Egyesült Királyságról hallottunk egy példát az egyik képviselőtől. Nem tudok igazából kommentált fűzni ahhoz, ami az Egyesült Királyságban történik. De az a lehetőség, hogy szélsőségesen monitorozzák, figyelik az e-maileket, a levelezést. Hát eh, mi erről, ezzel kapcsolatban többször elmondtuk a véleményünket, és eh, erre is odafigyeltek, tehát megszívlelték a tanácsunkat. Azután az EU tisztviselők eh, monitorozása, figyelése, az e-mailjük, a levelezésük figyelése, hát időnként ez előfordulhat, de itt is mindenképpen az egyensúlyt meg kell tartani. Azután elnök úr eh, felvetette, hogy van együttműködés a Nemzeti Hatásvédelmi Adatvédelmi Hatóságokkal, és hogy mi a Lisszaboni szerződés hatása. Itt most egy kicsit szelektálnom kell. A Lisszaboni szerződés egyik fontos hatása az, hogy az alapjogi karta kötelező dokumentummá vált. A karta nagyon, tartában van egy nagyon hasznos, erős megállapítás arra, hogy szükség van hatékony, független adatvédelmi eh, intézményre. Az Európai Bíróság kétszer is ezt lef, kétszer is kifejtette, a második döntés most fog megszületni, hogy mit kell érteni független alatt. Ebben benne van a hatékony együttműködés a tagállami hatóságokkal és más adatvédelmi hatóságokkal. Ehhez persze forrásokra is van szükség ahhoz, hogy ez hatékonyan működhessen. Remélem, hogy a felülvizsgálat majd feltárja, hogy vannak ilyen követelmények, de ez most az önök kezében van a források, a függetlenség, a hatáskörök tekintetében egyaránt. És ide sorolnám a szoros együttműködést is. Ezt mi gyakoroljuk, amikor az adatvédelmi biztos részt vesz például nagy rendszerek felülvizsgálatában, itt mindig vannak apró hibák nemzeti szinten, de az Eurodac kapcsán a víz, a vízuminformációs rendszer, a Schengen információs rendszer, tehát a nagy informatikai rendszerek kapcsán van ilyen együttműködés, most az Európorra nézve is van egy ilyen javaslat. Mi a nemzeti hatóságokat szeretnénk olyan helyzetbe hozni, hogy határozzák meg, melyek a stratégiai fontosságú kérdések. A 29-es csoportban mi olyan kérdésekkel foglalkozunk, ahol meg tudjuk akadályozni a szükségtelen ismétlődést. Tehát az együttműködés alapvető fontosságú. És mi tulajdonképpen így értékeljük azt is, hogy a jövőbeni architektúrában mi lesz a szerepünk. Az adatvédelmi biztostól azt várják el, hogy segítse a, az Európai Adatvédelmi Board testület munkáját. De egyetértek az elnökkel, hogyha visszatérünk a Lisszabon előtti rendszerhez, ő említette, hogy renacionalizáció zajlik, hát ez tényleg rossz hír, és ha ez így van, akkor még szorosabban kell együttműködnünk. Köszönöm, Butarelli úr! Talán mondanék még információkat az elhangzottakkal kapcsolatban. A faktával a 29-es munkacsoport foglalkozik, és majd június 13-án is erről szerepel a renden. Itt, ami fontos önök számára, az a jogalap kérdése, valamint az érzékeny az adatok feldolgozásának a kérdése. Ami az iránymutatásokat illeti, az EU intézmények működésére fogunk koncentrálni, nem tagállam hasonló intézményeire, de az iránymutatások általánosságban is relevánsak lesznek, hiszen például az intézmények honlapjához való hozzáférés kérdése egyéneket is érint, nem csak az EU munkatársait vagy tisztviselőit, vagy az ő saját e-mailezésüket. Végül az együttműködés kérdésével kapcsolatban Kérem, hogy látogassanak el a honlapunkra, ott az Európai Adatvédelmi Hatóság néhány héttel ezelőtt Lisszabonban tartott konferenciáról is találnak információkat, www.2013springconference.org a cím, és ott pontosan választ találnak az önkérdésére, elnök úr. Elkezdtük elemezni a 29-es munkacsoport által készített anyagot, ami abból indul ki, hogy a következő években erősödni fog az együttműködés, az Európa Tanács szintjén is létre akarnak hozni adatvédelmi hatóságok együttműködési hálózatát, ez szélesebb lenne, nem csak EU-s. Azután felvetődik az is, hogy a rendőri igazságügyi együttműködés hogyan fog alakulni a közeljövőben. Ha elemezzük, elemezik, ele, azt elemezzük, hogy ki és hol dolgozza fel az adatokat, most a redukció aduditáte elvét kell alkalmaznunk sok felügyeleti tevékenységre is. Ez a dokumentum is nyilvános, úgyhogy akit érdekel, az elolvashatja. Lassan lezárjuk ezt a napi rendi pontot, és már most üdvözlöm Konings asszonyt, aki a Eurojust képviseletében van itt, hogy ismertese velünk a Eurojust éves jelentését, de még előbb Intfeld asszony. Csak gyorsan, elnök úr, a fatkáról, ön azt mondta, hogy ez tagállami ügy. Tehát eh, nagyon átfogó tárgyalások folytak az Európai Bizottság és az USA hatóságai között arról, hogy esetleg eh, a FATKA kontextusában megalkotnak egy eh, transatlanti megállapodást. Köszönjük a dokumentumot ezzel kapcsolatban, de önnökkel kellett volna, hogy konzultáljon az Európai Bizottság. És van még egy fontos kérdés. hogy is hívják ezt, 108-as egy, egyezmény, Európai Tanácsi Egyezmény, úgy tűnik, hogy valami titkos mandátum ennek az újra tárgyalására, de minden nagyon zavaros és ködös is. Tudná erről mondani valamit? Igen, nagyon rövid leszek. A 108-as egyezmény felülvizsgálata technikai szinten zajlik részt veszünk ebben már évek óta, és elég jó az eredmény. Most arra van szükség, hogy az eredményt elfogadják, van egy tanácsi mandátum, egy bizottsági javaslat, és szerintem itt nincs semmi zavaros dolog. De azért az fontos, hogy biztosítsuk a koordinációt, a következetességet az EU-s felülvizsgálattal kapcsolatban. És hogyha megkötünk egy megállapodást 40 országgal, akik közül többen nem EU tagok, akkor itt többféle megfontolás van. Az OECD is valami hasonló munkát végez, ami kicsit bonyolítja a dolgot. Fatkáról szólva, Valóban, mi velünk nem konzultáltak. Formálisan, hivatalosan erre csak akkor van szükség, hogyha a bizottság elfogad egy javaslatot, amit a parlament vagy a tanács terjesztelő, de gyakran azért van konzultáció talán az adók és a vámügyek területe még egy olyan terület, ahol tényleg van mit javítani való. Köszönjük Önöknek, Hastings úr, Hastings úr Butareli úr, köszönjük, hogy itt voltak, hogy bemutatták az éves jelentésüket viszontlátásra. And we welcome, we welcome the presence of Madame Michelle Con Üdvözöljük Michelle Connings asszonyt, aki a Eurojust elnöke és eljött hozzánk, hogy ismertesse velünk a Eurojust éves jelentését, 2012-es tevékenységről szóló beszámolót, Ugye ez egy nagyon fontos intézmény a Eurojust, és szorosan kapcsolódik a Libéhez kapcsolódó ügynökségekhez. Üdvözlöm! És nem is húzom az időt, a következő 40 percben ez lesz a témánk. Elnézést kérek, hogyha nekem a legutolsó eh, percekben majd el kell mennem. Papa Nikolaú úr eh, elnököl majd helyettem az ülés utolsó perceiben. Nekem egy olyan másik találkozóra kell elmennem, ahol, ahol muszáj ott lennem, és ez kicsit megzavarja a programomat. Konings asszony, parancsoljon. Thank you very much, Mr. Uh, Chairman, distinguished members. Kedves elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Számomra megtiszteltetés és öröm, hogy betekintést nyújthatok a 2012-es éves jelentésükbe. 11 hónappal ezelőtt is ellátogattam ide, és az utóbbi egy évben a Gyuricsázban nagyon keményen dolgoztunk, és örülök annak, hogy 200 olyan ember vesz körül, akik mindig nagyon szorgalmasan dolgoznak, és segítenek a súlyos szervezett bűnözés felderítésében, és reméljük, hogy a lehető legjobb eredményeket tudjuk így elérni. Az, a jelentés az operatív munkákkal foglalkozik. Az utolsó 12 hónap változásokkal teli év voltak, és ez rengeteg kihívást jelentett. Nem tudom, hogy a sorrend most kihívás, megváltozás, vagy változások és kihívások, de minden esetre még mindig végrehajtjuk ezeket a változásokat. Egy 2009-es tanácsi határozatnak a végrehajtását folytatjuk. 2011-ben kellett volna lezárni, de még mindig folyamatban van. Épp ezért állandóan a, ösztönözni kell a tagállamokat, hogy végezzék el a feladataikat. Ezen kívül a Lisszaboni szerződésnek a 85-ös és 86-os cikkeinek is meg kellett felelni. Különösen tavaly azon gondolkodtunk, hogy az Eurojustnak a jövőjét hogyan látjuk, és hogyan tudunk minél eh, kiemelkedőbb szerepet játszani. Nem ismerek más olyan szervezetet, amelyek egy pénzügyi válságban mindezekkel a kihívásokkal szembe kellett, hogy nézzenek. Épp ezért nagyon kreatívnak kellett lennünk. Ezen kívül újabb bűncselekmény formákkal is szembe kellett néznünk. És most látjuk ezeknek az új elemeknek a következményeit. A kiberbűnözés egyre eh, gyorsabban és egyre prominensebb szerepet játszik, épp ezért nagyon gyorsan kell reagálnunk ezekre. De azért jó hírek is vannak, ez a megfeszített munka eh, jó adatokat eredményezett. 2012-ben növekedett az eseteknek a száma és az eh, több mint 6%-os növekedést mutattak az esetek. Az egészségügyi együttműködési ülések 2011-11-hez képest, amikor 140 eh, ülést tartottunk, most 204 ilyen koordinációs ülést tartottuk. Tavaly 194 ilyen ülés volt, és ezeknek több mint fele három vagy négy tagállammal volt kapcsolatos. Tehát nagyon nagy, magas szintű koordinációs ülés volt, és, és ezek elsősorban a prioritási területekkel voltak kapcsolatosak, például kábítószerkereskedelem, szervezett bűnödés, stb. Ez azt jelenti, hogy az operációs, összehang, koordinációs központokból hetet állítottunk fel, ugyanaz a szám, mint 2012-ben. És különösen a közös akciókra koncentráltunk, akciónapokra, és az illetékes hatóságokkal ott helyben szerveztük ezeket a fellépéseket, pontosan azért, hogy a különböző esetekkel meg tudjunk birkozni. Ezen kívül a közös nyomozati csoportokkal 40 hét ilyen ülést tartottunk, 147-et, ezből 77-et a főigazgatás szervezett 143 kérvényt kezeltünk tavaly. És a szakértők hálózatát is feláldottattuk akik egyre nagyobb szakértelmet gyűjtenek össze. Épp ezért növekszik a kérvények száma is. Több mint 250 esetben az európai letartóztatási parancsot is alkalmaztuk, és támogattuk a tagállamokat ezzel kapcsolatban. Kétség kívül a koordinációs találkozók és központok az egyedülállóak az egész világon nincsen sem az arab világban, sem Afrikában, sem máshol ilyen központ. Tehát mi megkönnyítjük az igazságszolgáltatási szerveknek a munkáját ezzel, azért, hogy a különböző hálózatokon keres, keresztül hatékonyan elvégezhessék a munkájukat. Tulajdonképpen eh, megolajozzuk a rendszert, a rendszer gépezetét. 11 évvel ezelőtt, amikor a Eurojust felállt, amikor tulajdonképpen még a science fiction területére tartozott az Eurojust, az most már valóságá vált. A tagállamokat segítjük ezeken a területeken. De a nemzeti hatáskörükbe nem lépünk be, nem sértjük meg azt. Kaptak példányt az éves jelentésről, épp ezért nem akarok ennek a részleteibe e, belemenni, e, csak egyetlen eset illusztrációt szeretnék kiemelni, e, amely nagyon tipikus Norvégiában, tehát az EU-n kívül voltak támadások, terrorista támadások, tehát atipikus volt olyan szempontból, hogy 2011. júliusában egyetlen személy követett el két egymást következő esetet. És tulajdonképpen a köszönet, hála a, e, a norvég bíróságokkal való kapcsolatoknak e, azonnal kaptunk erről jelentést, és 2012-ben megindult a bírósági per, és akkor utolsó percben szükséges információk is kellettek, és bankszámlákkal kapcsolatos számlákkal kap, kapcsolatos információkra is szükséges volt, például Antiguában, és a, az Egyesült Királysági kollégák és a lett kollégák segítségével tudtuk megoldani a lengyel információ az késett egy kicsit, aztán egy francia tanúnak a megkeresése az együttműködés alapján sikerült. És az Egyesült Királyság és Spanyolország tapasztalata nagyon fontos volt a norvég hatóságok számára átadandó know-how szempontjából. Tehát például, hogy a média milyen módon látott, játszott szerepet. Aztán a tanúk meghallgatása az Egyesült Államokban történt meg, megint csak a Eurojazzban lévő kollégáknak, FBI-jal való kapcsolatuknak köszönhetően. És épp ezért a problémát sikerült a megfelelő időn belül hatékonyan megoldani. És nagyon sok esetet így sikerül megoldani. Az magányos farkas elkövető témájában a 27 tagállamoknak a szakértőit összehívtuk, és például a tulúzi támadásokról, a belgiumi támadásokról, az imám Skárbékban az imám ellen történt támogatás, aztán két amerikai katona elleni támogatások szakértőit, és ezek mind segítettek abban, hogy a jogi keretet megállapítsuk. Ezzel együtt végső formájába öntöttünk két stratégiai projektet, az egyik az emberkereskedelemmel kapcsolatos, a másik a kábítószer kereskedelemmel kapcsolatos Tehát ezek e az európai fő témák, és ennek alapján látjuk, hogy mi működik, mi nem működik, hol szükséges lépéseket tenni. Az áprilisban, 2012-ben tartottunk a Eurojust épületében üléseket, és aztán ősszel emberkereskedelmi, emberkereskedelem elleni üléseket. És ezért a cselekvési tervet ez meghatározta. És Dániában is voltak stratégiai ülések, 2012 márciusában a Dán Soros elnökség során a multidisciplináris megközelítésével foglalkoztunk a szervezett bűnözésnek. Tehát, hogy hogyan lehetünk hatékonyabbak, hogyan tudjuk a különböző feleket bevonni, és hogyan tekinthetünk bele jobban a szervezett bűnözés területébe. Ezen kívül októberben a ciprusi soros elnökség alatt volt egy ülés a e, különböző szomszédos országokkal, palesztin hatóság, Libanon, e, Líbia, e, Egyiptom, Marokkó, stb., akik találkoztak a 27 Eurojust képviselővel, hogy megbeszéljük az Európai Unió és ezen országok közötti igazságszolgáltatási e, együttműködést. Elsősorban a közös jogsegély, a kiadatás, a e, különböző személyek e, aki terrorizmussal, terrorizmus finanszírozásával és a szervezett bűnözéssel kapcsolatos személyekkel és az együttműködést szerettük volna ezzel erősíteni a, olyan régiókban, ahol erre szükség van. 2012. októberében a Eurojust egy Egyesült Államok beli delegációt foglalkoz, fogadott, eh, ahol a transatlanti együttműködésről beszéltünk, elsősorban a kiber, tehát a számítógépes bűközéssel kapcsolatban. És akkor tudtuk meg, hogy több mint 40%-a az eseteinknek eh, transatlanti kapcsolattal rendelkezik, és épp ezért egyet kell működni az Egyesült Államokkal. Épp ezért hasznos ilyen munkaüléseket tartani. Végül pedig a stratégiai, volt egy stratégiai ülésünk, amelyen a LIBA bizottság elnöke is részt vett, amikor a Eurojust jövőbeli, jövőjéről beszéltünk. Most röviden a Eurojazz számára fontos kérdésekre szeretnénk látni. Ezek a közös nyomozati csoportok. A jelentésben is láthatják, hogy ezeket olyan területen állítottuk fel, ahol szükség volt a segítségükre. A 62 esetből 47-ben szükség volt a segítségre, mint például emberkereskedelem és kábítószerkereskedelem. Ez egy jogi eszköz, egy hatékony jogi eszköz, mert gyorsan tudjuk és eredményorientáltan a munkát végezni az Egyesült Királyság, Németország, Dánia, Észtország, stb. mind tudott szakértelmet, szakértelmet segíteni. Konferenciát szerveztünk a Europol-lal és a Eurojust-tal ennek a JIT hálózatnak a tudását összehozni. Egy JIT kézi könyvet is létrehoztunk, ez a weboldalunkon is rajta van. És ezen kívül a JIT finanszírozás is nagyon segített. korábban a tudás, a tapasztalat hiányzott, de nem csak ezek, hanem a finanszírozás is, és ez volt az akadálya annak, hogy további dzsiteket felállítsunk. A 2009 óta a bizottság egy támogatással segít bennünket, és október óta is, most már egy év óta minden fórumon rámutattunk erre a segítségre, tehát ennek segítségének a szükségességére, mert hogyha nem tudunk, mint egy igazságügyi együttműködési szervezet további segítséget adni a GITEK-nek, és a bevált gyakorlatokat megosztani egymással, akkor ezt a ragyogó alkalmat elveszítjük a határokon átnyúló bűnüldözés szempontjából. Az Európol kapcsolatban van egy jogszabálytervezet, és ebben is beszéltünk, beszélni kell arról, hogy e, finanszírozni kell a JIT-eket. Szeretnénk hogyha nem lennének átfedések, különböző zűrzavarok, további hatóságok, mert a GITEC, ez az igazságügyi együttműködésnek az eszközei, és 2009 óta a szakértelem már felépült, és az igazságügyi együttműködésben minden a bizalomra épül. A JIT titkársági hálózata eh, segít ebben a munkában, és kérjük mindenkit arra, kérünk mindenkit arra, hogy a GIT-eket tiszteletben tartsák, és a finanszírozására is figyeljenek. Végül, de nem utolsó sorban, tavaly önök elnök úr meghívták a Eurojustot, hogy jöjjenek el a LIBE bizottságba, és elküldtük önöknek a különböző dokumentumokat, amelyek például a bűncselekményekből szerzett jövedelmeknek a befagyasztásával foglalkoztak többek között. Aztán a Palármói májusi konferencián is ezzel a témával foglalkoztunk. Nagyon örültünk hogy februárban a Krím bizottság részt vett a közös vitén, amelyet a Krím és a Libe közösen szervezett márciusban, amikor a jövő ö, alakulásáról beszéltünk a 86-os és 86-os cikk alapján. Végül pedig tavaly a Eurojust jövőjéről beszéltünk, amikor a 85-ös cikkben az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek értékeléséről volt szó, mármint hogy az Eurojust tevékenységének az értékeléséről. Nagyra értékeljük ezeket az, az értékeléseket, hiszen önök is jogalkotó szervek, és nagyon fontos a demokratikás elszámoltathatóság. Tavaly is nyitott párbeszédet folytattunk minden kritikus pontról, amely az eurojust foglalkozott, és ezt továbbra is nyitottan folytattuk. Hangsúlyoztuk, hogy hol vannak magas szintű célkitűzések, amikor a különböző intézményekkel értekelni kell a munkát a 40-es cikk alapján, a, a, és külső értékelésre van szükség a 41-es cikk alapján, amelynek 2014. júniusa előtt meg kell történni. A tanács is az éves jelentéssel kapcsolatban következtetéseket von le a 13-as cikk alapján, tehát számunkra nagyon fontos, hogy láthassuk, hogy tényleg hatékonyan látjuk el a feladatainkat, és a célkitűzéseket kielégítően végezzük el. És ehhez az éves jelentés egy fő eszköz, amely a döntéshozatalban mutatja hogy senki sem befolyásol bennünket. Evaluated by judicial authorities and what we Mit is teszünk az operatív területen, milyen döntések hoznak, hozunk. Itt nem szabad, hogy legyen bármilyen beavatkozás. Egy másik kérdés a 86. cikkhez kapcsolódik. Nagyon élénk viták folynak erről, mert a bizottság bejelentette, hogy előáll majd egy javaslattervezettel. Világosá tettük sok dokumentumban, amelyek eh, hamarosan napvilágot látnak, hogy ezt azért tettük, hogy hasznosítsuk a szinergia hatásokat a partnerek között, tehát a tagállami igazságügyi hatások, illetve az Eurojust között. Eh, itt fel akarjuk használni a Eurojustnál felhalmozódott szakértelmet, az igazság egy együttműködés és koordináció tekintetében. A, a köz, az úgynevezett közszereplők elleni támadások a figyelem homlokterében vannak, a megerősödött együttműködés lehetősége valóban reális. Ebben a kontextusban a Eurojust szerepe erősödni fog, és az úgynevezett PIF bűncselekményekhez kapcsolódó cselekmények kapcsán is lesz koordináció, és az Eurojustnak mindenképpen lesz ebben szerepe méretgazdagosság, gazdaságosság, költség, semlegesség, fontos szempontok, meg kell osztani a feladatokat. Mindenek előtt azonban a tapasztalatok, a szakértelem, az ismeretek megosztása nagyon fontos. Mi állandóan együttműködünk a tagállamokkal, 11 éve építjük, erősítjük a bizalmat, és ennek biztos meg lesz az eredménye nem lehet arra kényszeríteni az embereket, hogy valamit tegyenek meg, mert ha nem hisznek abban, hogy ez jó, akkor nem fogják megtenni. Köszönöm szépen, Kanings asszony, köszönöm, hogy eljött. Természetesen nagy, elismerik azt, hogy egy Eurojust egyre többet kell, hogy dolgozzon. Nő a munkaterhe, amikor a közös nyomozó csoportokra gondolunk, ezeknek a száma 50%-kal nőtt, azután 40%-kal nőtt a munkaterhelés, az a skábítószer, csempészet kapcsán. Most pedig Jörgó Papanikolasz kollégámnak adom át az elnöklést. Elnézést kérek, kollégám fogja lefolytatni a vitát azokkal a képviselőkkel, akik szeretnének szólni. shall we continue our discussion with... Uh, Ki szeretne kérdést feltenni? Skurilla úr, utána Versa, asszony, és utána Bronx úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Szerettem volna az Eurojust elnökasszonyának megköszönni, hogy beszámolt az elmúlt évben végzett munkákról, nagyon átfogó volt a beszámoló. Az éves jelentést papír formában is benyújtotta nekünk, és én egy egészen specifikus kérdést szeretnék feltenni, a drogkereskedelmről van szó. Ezzel kapcsolatban szerettem volna talán egy szempontot jobban, mélyebben megérteni, hiszen abból indulunk ki, hogy a kábítószer kereskedelem azért legnagyobb részt Európán kívüli országokból származik, mint forrásországokból, és hogyha most megnézzük, hogy az Eurojust négy országgal is együtt működik, Nyugat, Afrikával, Balkáni országokkal is, stb. Azért szerettem volna tudni, hogy ez az együttműködés ezekkel a régiókkal hogyan működik, amikor valóban küzdünk a kábítószer elleni visszaéléssel. Tehát szeretném megkérdezni, hogy mi az ön véleménye? Aktív kooperációról van szó, és gyümölcsöző ez? Tehát annak ellenére, tehát gyakorlatilag elkerülhető ennek révén az, hogy az Európai Unióba bekerüljenek ezek a kábítószerek? Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, köszönjük szépen elnök asszony az előadását. Mivel nincsen sok időnk, rögtön egyenesen rátérek az e-, igazságügyi együttműködésnek a szerepére. A bűnözőket nyomon kell, tehát üldözni kell, de ugyanakkor figyelni kell az alapjogaikra is. Vannak olyan eh, tagállamok, ahol a biztonság eh, megőrzése és a terrorizmus elleni harc nevében egy kicsit eh, eh, túllépnek eh, az emberi jogok figyelembevételén. Például, amikor az illegális bevindárlásról van szó, és, adjut, és a franciaországi együttműködés során egy sri lankai bevándorló esetében látható, hogy habár a sri lankai helyzet romlott a 2009 es mészállás óta. Ennek ellenére eh, nem megfelelően kezelték eh, ezt a bevándorlót, eh, pedig amikor az együttműködésről beszélünk az arab országokkal, ahol szintén tudjuk, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása továbbra is kívánnivalót hagy maga után, és az igazságügyi hatóságok sokat tanulhatnának az európaioktól ezen területen. Mr. Bronx? Bronx úr. Nem vagyok nagyon lelkes híve az Európai Uniónak, de úgy gondolom, hogy az olyan intézmény, mint az önöké, az elszámoltatható kell, hogy legyen az Európai Parlament számára. És azok, akik nálam lelkesebbek, azok is ezt gondolják. De ők talán jó lett volna, hogyha eljönnek a meghallgatásra, és akkor legyűgözte volna őket is az, amit ön elmondott. Ami Sri Lankán történt, és az, hogy 70-ről 7-re lement a befogadott menekültek száma Sri Lankáról. Most azt hiszem, hogy ez önmagáért beszélt ez a szám. Egy dologra szeretnék csak utalni a jelentésében, ez pedig az európai elfogató parancs. 250 esetet vetetek alá az úgynevezett gyors végrehajtási eljárásnak. Ezt a gyors végrehajtást ugyanilyen gyors eljárás, bírósági eljárás is követte, és menedéket is kaptak az érintettek, vagy az európai elfogató parancs esetében óvadékletétele bekövetkezett. Igazságügyi ellenőrzések inkább csak az eljárásokat érintik, és nem a tartalmat, a dolog lényegét. Az Egyesült Királyságban a bíróságok nem utasíthatnak el csak eljárásokra hivatkozva eh, kérelmeket. Eh, tehát nem elég, ha azt mondják, hogy nem eh, elég megalapozott a kérelem és ez vonatkozik a kiutasításokra is. Korábban az Egyesült Királyságban ahhoz, hogy valakit kitoloncoljanak, vagy miután erről döntés született, a meg észszerű kételjen túlmutató bizonyítékokkal kellett előállni a kérelmezőnek. Tehát Beyond Reasonable Doubt a szakkifejezés. Köszönöm ezeket a kérdéseket. a bizottsági statisztikákra hivatkoztam, hogy hány csalá, hányan esnek internetes csalás áldozatául. Van a határon átnyúló csalás, valaki az egyik országban fizet, a szerver és az IP szolgáltató pedig egy másik országban, ezért van szüksége együttműködésre, koordinációra, több ismeretre, a nemzeti rendszerek ismeretére is. A Eurojust tesz konkrét kezdeményezéset arra, hogy valamit tegyen ezen jelenséggel szemben. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy nagyon kevés az időnk, kb. 5 percünk van. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Kábítószer csempészet az EU-n kívülről érkezik. Természetesen kokain, heroin, szintetikus drogok esetében Dél-Amerikából, vagy valóban Nyugat-Afrikán keresztül érkezik a kábítószer, vagy Ázsiából, Törökországon keresztül. Ez mindennapi feladatunk része, hogy ezt elemezzük. Ezt a bűncselekményt nem tudjuk megakadályozni, ha e, nem e, veszünk részt az igazságügyi hatás, hatóságok ezen országokkal folytatott együttműködésére. Emlékeztetnék arra, hogy 2001-ben sokat foglalkoztunk a külpolitikai, külügyi szempontokkal. Egy e, sor igazságügyi kontaktpontot hoztunk létre az egész világon, az igazságügyi együttműködésről megállapodásokat kötöttünk, és az együttműködés legmagasabb szintje az, ahol összekötő tiszteket eh, állomásoztattunk. Az Egyesült Államokban, Norvégiában és Horvátországban működik jelenleg három ilyen. Van egy prioritási lista, az ennek az alapján tárgyalunk az igazságügyi együttműködésről, van egy ilyen a Fájrommal, azután Horvátországgal, Horvátország eh, július 1 az EU tagja lesz. Dél-Amerikával egy eh, memorandum of understanding egy emlékeztetőt írtunk eh, alá, portugál és spanyol kontaktpontot hoztunk létre, akik eh, jól tudják segíteni az igazságügyi együttműködést ebben a régióban. Sok példát tudnék felhozni arra, eh, amiről már a beszámolóban is említést tettem, eh, Dél-Amerika mellett Tokióban is van egy megfigyelő pontunk. A drogokat ugyanis Nyugat-Afrikából van, amikor Japánba viszik, volt ezért egy Tokió művelet, amiben ezt próbáltuk feltárni. Időközben Japánban már el is ítéltek bűnözőket, és Európában is többeket letartóztattak. Ez is világosan mutatja, hogy bár eh, a japán hatóságok csak megfigyelőként vettek részt ebben a műveletben, így is nagyon sikeres volt ez az együttműködés. Idén március 8-án pedig 8 embert eh, ítéltek el, a leghosszabb büntetés 18 év volt, kokaincsempészet miatt. Emellett 14 koordinációs ülése volt a közös nyomozó csoportnak, szoros tehát az együttműködés Dél-Amerikával, Svájccal, Izraellel, csak hogy néhány EU kívüli országot említsek, remélem, hogy ez megfelelő válasz volt a kérdésére. Együttműködés, alapvető jogok. Nos, ügyészként ugye ez a mindennapi munkánk része. Nem üldözünk olyanokat, nem nyomozunk olyanok után, akik nem követtek el valamilyen bűncselekményt. És kell az, hogy valamilyen igazságügyi hatóság kérje a nyomozást, így kerül a dolog az ügyészségre. Most nem kívánok belemenni jobban a vitába, hogy Sri Lankán na, mi volt a tűzszünet előtt és után, hogyha a sri lankai cél személyekkel együttműködünk, ott mindig a bűnözés, vagy az illegális bevándorlás elleni küzdelem volt a cél. Ugye az EU-ban 500 millió rendes törvénytisztelő állampolgár van, és sokkal kisebb a bűncselekményekben résztvevők száma, de azért kellenek jogi procedúrák, hogy ellenük is fel tudjunk lépni. Ez magától értetődő. Az európai elfogató csak kapcsolatban a pontos szám 259, ennyi eset volt, amikor is el, megszületett az ítélet, az európai elfogató parancsa kapcsolatban, ugye mi csak segítők vagyunk, mi nem veszünk részt aktívan a tárgyalásokon, nem mi emelünk vádat, van egy gyors végrehajtás az egyidejű kiadott európai elfogató parancsok esetében, de mi soha nem verifikálunk semmit, hogy most ki akár ügyről, akár jogsegélyügyről van szó. A Lordok házában is elmondtam ezt. Ugye a terrorizmus nagyon súlyos bűncselekmény. 2001 és 2012 között 11 um, évre volt szükség a kiadatás esetében um, um, egy Nagy-Britannia és uh, Franciaország között. A szeptember 11 bűncselekmény után már csak uh, a 2005-ös bomba merénylet után Olaszországból Franciaországba viszont már eh, tíz nap leforgás alatt sikerült eh, kiadatni egy eh, gyanúsítottát. A Eurojust-nak két konkrét feladata van, egyébként a 17. cikk alapján verifikálnunk kell, igazolnunk kell, hogy elévülési szabályokat betartották-e, és az elfogató parancsok esetében, hogyha különböző országokban adnak ki elfogató parancsot egyidejűleg, akkor nekünk bizonyos iránymutatásokat kell követni, amikor eldöntjük, hogy melyik az ideális ország arra, hogy letartóztassuk az illetőt, aki kiadták a parancsot. Az illetékes igazságügyi hatóságokkal együtt működve, de még egyszer mondtam, hogy nem mi veszünk részt a bíróság eljárásban, nem mi emelünk vádat. egy, még egy kérdés, csalásra vonatkozott. A prioritás listán a legfontosabb három között most már a szervezett bűnözés után ott találjuk ezt is, és emellett az internetes egy kiberbűnözés még a legsú, ami megint csak egyre nagyobb figyelmet kap tőlünk. Több műveletet koordináltunk ebből a szempontból, és Részt vettünk az újonnan létrehozott Európai Kiberbűnözés Központban. Ez a Europolnál került kialakításra, de egy multidisziplináris platform, ez, ahol bűnüldöző hatóságok, igazságügyi hatóságok és a magánszektor szereplői működnek együtt, multidisziplináris módon a Eurojustnál van egy nemzeti tag, aki felelős a kapcsolattartásért az Europollal és az ECT-vel, hogy eh, ez az együttműködés zavartalan legyen. Heti egy napon dolgozik ez az Eurojust tisztviselő az ECT-nél, tehát a kiberbűnözés központnál. Ezzel is azt szeretem volna mutatni, hogy nagy, eh, nagyon is érdekel minket ez a kérdéskör, és emellett még létrehoztunk egy kiberközpont, eh, task force is, a legnagyobb félelmünk az, hogy egy napon tényleg sor kerül majd internetes bűncselekményekre, igazi bűncselekményekre, támadásokra, egy kritikus infrastruktúra ellen intéznek. És eznek kezelhetetlen következményei lennének, ezért fel kell készülnünk erre is. Természetesen sok más terület is nagyon fontos. Korábban elsősorban lopással foglalkoztunk, ez a klasszikus bűncselekmények, de most egyre nagyobb figyelmet kell, hogy kapjon az internetes bűnözés. Nagyon köszönöm az elmondottakat mondja az elnök, júniusban lesz majd a szavazás, ami jó hír. Köszönjük a Eurojust elnökének, hogy eljött hozzánk, előadást tartott, válaszolt a kérdéseinkre. Reméljük, hogy minél előbb ismét itt üdvözölhetjük. Ezzel lezárjuk a délelőtti ülést, délután három órakor folytatjuk.